Rozpoczynamy głosowania. Kérem, kezdjük el a szavazást. Intelt asszonynak van egy ügyrendi felszólalása. Köszönöm, elnök úr. Csak eh, nagyon röviden szólnék az Afrikai Unió elnöke utáni beszédhez, eh, elnöke által előadott beszédhez. Egy nagyon fontos eh, esemény volt ez és a ház vezetőségéhez az alábbi üzenettel fordulnék. Két nappal ezelőtt tudtuk meg, hogy Mukwege úr, aki a Szaharov díj nyertese, nem kap védelmet az ENSZ-től a továbbiakban. Múlt hónapban az egyik segítőjét megölték, nagyon brutálisan, folyamatosan fenyegetéseket kap, és ez a ház, valamint Mogherini asszony mindent tegyen meg annak érdekében, hogy az ENSZ továbbra is védi ezt az embert, ezt a személyt és a munkáját. Köszönöm. E, nyilván ezt feljegyeztük és továbbítjuk Mogherini asszonyhoz, Gomes asszony, önél szó. Én is szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy arra kérjem önöket, hogy ez a ház fordítsa figyelmét eh, Mexikó felé, ahol meggyilkolták Javier Valdez Carenast, egy nagyon bátor újságírót, aki írt a korrupcióról, a kábítószer bűnözésről. Tegnap brutálisan meggyilkolták, eh, nyilván azért, hogy megfélemlítsék a többi oknyomozó újságírót a mexikói hatóságok felé fordulva ki kell mondanunk, hogy őrizzük emlékét, és elvárjuk a mexikói hatóságoktól, hogy állítsák bíróság elé ennek az ocsmány bűncselekménynek az elkövetőit. Köszönöm. Ezt is e, feljegyeztük, és továbbítjuk. Scholz úr jelentése következik. Hogyha megengedik, hölgyeim és uraim, akkor nem olvasom el a jelentések címét, mert önöknek az úgy is megvan, ezzel is időt takarítunk meg, tehát csak a raportőr nevét fogom mondani, és akkor itt most, ahogy mondtam, Solc úr jelentéséről egy név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Dziękuję, zamykam. Köszönöm. Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. Gratulálunk a raportőrnek. Következő jelentés eh, Preda úrtól. Ismét név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Ezt is elfogadtuk. Gratulálunk a raportőrnek. Következő szavazká, szavazás Stehovski úr jelentéséről. Ismét név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Köszönöm, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és gratulálunk Szahovszki úrnak. Úgy látom, hogy nagyon szerényen fogadja a gratulációkat az előadó úr. Raus úr jelentése következik, ismét név szerinti szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Nem, pán poseł sprawozdawca chciał zabrać głos. Elnézést, szeretne szólni, mielőtt szavazunk, Raúsz úr? Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném még egyszer kiemelni annak fontosságát, hogy az Európai Unió hozzájáruljon a nemzetközi tanácsadó szövetséghez. E, jelen pillanatban 27 termelő ország vesz részt. E, itt ebben a munkában, és ez azon kevés grémiumok egyike, amelynek az Európai Unió, mint olyan nem tagja. Egy olyan nemzetközi szervezetről van szó, amely az olaj, a kakaó, a cukor eh, témájában aktív, úgyhogy nem értjük, hogy az Európai Unió miért nem csatlakozott ehhez még eddig. Pozitív eredményt várunk a szavazáson. Köszönöm. Köszönjük eh, Ruasz úrnak, és most ismét név szerinti szavazás következik. Zamykam głosowanie. Köszönöm, lezárjuk a szavazást. Ezt is elfogadtuk, és gratulálunk Ruasz úrnak. Sprawozdanie pani Ferhajen. Nos, Ferhajen asszony jelentése következik, ismét név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Dziękuję, zamykam głosowanie. Köszönöm, Lezárom. Elfogadtuk, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Peter asszony jelentése következik. Elkezdjük a szavazást. Ötös módosító ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Tízes módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Kérem ellenőrizzük. Gépi ellenőrzés következik. Lezárom a szavazást. Ezt a módosítót leszavaztuk. 11-es módosító, ki van mellette? Ellene. Ismét azt javas... Hát ne, ellenőrizzük, kéri valaki? Mert én úgy láttam, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük, gépi ellenőrző szavazás következik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es módosító mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Miután elfogadtuk a hatos módosítót, nem kell szavaznunk az eredeti szövegről. A hármas módosító következik, ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Köszönöm. Elutasítva. 13-as módosító mellette? ellene ellenőriző géppel megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító. Mellette ellene. Elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene, ellenőrizzük gépen. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt eh, leszavaztuk, ezt a módosítót. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 15-ös módosító mellette. Ellene. tartózkodók. Szerintem elutasítottuk. Egyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Ellene tartózkodók, elfogadva. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Valójában ellenőriztük. Most az egész állásfoglalásról beszélünk. Név, szavazunk, név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És gratulálunk a jelentés tevőnek. Sprawozdanie pani poseł Borzan. Borzan asszony jelentése következik. Poprawka numer 2. Kto za... Kettes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 65-ös bekezdés eredeti szöveg ki van mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. Hármas módosító mellette. Ellene? Tartózkodók? Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elutasítva. Elnézést kérek mindenkitől, aki, gyor, aki lassúnak tartja a tevékenységemet, most csinálom először, nyilván majd tanulok. 79-es bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. 115-ös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók Elfogadtuk. 117-es bekezdés. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Eh, vagy van, aki ellenőrizni szeretné? Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 119-es bekezdés eredeti szöveg, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik az AI preambulum bekezdés egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. D preambulum bekezdés eredeti szöveg, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zamekam głosowanie. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most szavazunk név szerint az egész állásfoglalásról, megnyitom a szavazást. Zamykam głosowanie. Lezárom. Elfogadtuk. És gratulálunk Borzán asszonynak. Most Begin asszony jelentése következik név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Gratulálunk az előadó asszonynak. Most két perces szünetet tartunk, technikai szünetet tartunk. Köszönöm a részvételt, illetve a támogatást. Két perc szünet után remélhetőleg helyreáll a nyugalom, és következnek a szavazatmagyarázatok. Köszönöm. Okay.